Köszönöm, akik a nyilatkozatot aláírták. Köszönetet mondok Inge és Alessandro asszisztenseinknek is köszönöm. Komplimenti anche. Gratulálunk önnek is, és most pedig tovább lépünk a szavazáshoz. Louis Michel jelentésem a közösségi vám kontextről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Parancsoljon. Tessék. Onorevole De Kaiser, si affretta. De Kaiser asszony, tessék. Bene, la votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy eh, többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Murayra jelentés. Kérem, emeljék fel a kezüket, aki támogatja, ki van ellene, kitartózkodott, nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. A Moreira jelentés B pontjáról név szerint szavazunk. De votato tutti, a votazione chiusa. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Larghissima maggioranza. Nagy többség Moreira jelentés következő része, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Itt is nagy többséggel rendelkezünk. Simpson jelentés, emeljék fel a kezüket, aki támogatja Simpson jelentést mellette ellene tartózkodás nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Simpson képviselőnek. Újabb Simpson jelentés. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Nagy többséggel foglogattuk el. Gratulálunk Brian Simpsonnak. van-e valamilyen öm, kiegészítés, öm, hogyha nem, akkor ezt is öm, elfogadjuk. Florenci jelentés. Egyes öm, módosító tömb név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ilyen módon Módosítottuk tehát a tanács határozatát. Klászasszony két módosítót vizsgálunk. Az első tömbről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, és ilyen módon Elfogadtuk ezt a szöveget, és gratulálunk Klászasszonynak. Bové úr, 15-ös bekezdés, ki van mellette, ki van ellenem? Tartózkodás, elfogadtuk. Nem ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. elfogadtuk. 26-os bekezdés első rész kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette Prego. Tessék, parancsoljon képviselő úr. Elnök úr, nem szavazunk a közös állásfoglalási indítványra, arról a élelmiszer ellátási lánc indítvány, nem arról szavazunk? Hát kérem tisztelettel, a 26-os bekezdés második részéről szavazunk most. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 31-es első rész ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le, biztosabb ez. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kitámogatja. Kérem, emeljék fel a kezüket, ki van ellene. Tartózkodott, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Q mellettem, ellene, elfogadtuk. Most az egész szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Bové úrnak. Az élelmiszerre hiány és az élelmiszer ellátási láncban egyensúly hiány. Erről szavazunk most. Parancsoljon! Az szöveg elfogadása után úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy kollektív munkát végeztünk. Az egész szakbizottság, mezőgazdasági szakbizottság és a kollektív munkának köszönhetően tudunk még nagyobb nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra és tanácsra, annak érdekében, hogy végre Európában a gazdákat figyelembe vegyék. Függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak, függetlenül attól, hogy mekkora a bevételük. Ezért mindenkinek köszönetet mondok, különösen azoknak a kollégáknak, akik lehet lehetővé tették eljelentés megfogalmazását, különösen Lorenzen úrnak. Köszönöm szépen, kérem tisztelettel haladjunk. Egyes bekezd, egyes módosító kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes bekezdés első rész kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. Második rész kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. Kettes módosító ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Itt van egy közös um, állásfoglalás javaslat. Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Azaz tehát az egész szöveget elfogadtuk. Gratulálok Patricello képviselőnek. Tessék, parancsoljon! Valaki kérte a szót, úgy látom? Vagy nem? De, parancsoljon, tessék, parancsoljon képviselőtársam. Doracca. Azt szeretném mondani, hogy az egyensúlyhiány az élelmiszer ellátási láncban indítványal kapcsolatban kérném az Agri Bizottságbeli kollégámokat, hogy jobban működjenek együtt a többi parlamenti kollégákkal, különösen a Belső Piaci Fogyasztóvédelmi Bizottságbeli kollégákkal. Ugyanazok az aggájaink nekünk is megvannak, és jobb lenne, hogyha nem bürokratikusan dolgoznánk, hanem együttműködnénk. Ez hitelesebbé tenne minket a külvilág felé, és így jobban odafigyelünk figyelnének ránk. Köszönöm a megértést és az együttműködést. I colleghi della Commissione Agricoltura. Köszönöm szépen. Az Agri szakbizottság tagjai természetesen ugyanúgy részt vettek az együttműködésben. Tovább megyünk. Patricello úr jelentése. E, ez jelentésről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Patricello képviselőnek. Karon úr jelentésem. 13-as bekezdés kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 28-as bekezdés első rész kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodás elfogadik, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és az egész szövegről szavazunk most. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Karon képviselőnek. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez! di voto sulle conclusioni Rátérünk a szavazat magyarázatokra. Az Európai Tanács következtetéseivel kapcsolatban először Henen úr kap szót.